Dear colleagues. Kedves képviselőtársaim, kérem ide kifoglalja a helyét, hogy elkezdhessük a közös ülésünket. Elnézést kérek a késedelem miatt, ám be kellett fejezni a foglalkoztatási szakbizottságban a szavazást, de most már ők is megérkeztek, mindenki itt van, kérem, rekeszik be a beszélgetést, üljenek le, a koordinátorok különösképpen üljenek le. Mint tudják, közös Econ Ample, Ample gazdasági és foglalkoztatási szakbizottság ülésen vagyunk itt. Valdis szal az Eros Európai Bizottság alelnökével, az Euróért Szociális Párbeszédért felelős alelnökkel, Marian tyson a foglalkoztatás és szociális ügyekért felelős biztossal, és Pierre Moszkovicival a gazdaság és pénzügyekért, valamint az adó és vámügyekért felelős biztossal cserélünk eszmét. Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a biztosokat. Párbeszédünk során az ország specifikus ajánlások tervezetét, melyet a bizottság kollégiuma fogadott el, szeretnénk megvitatni. Az eljárás, ezt mindenki ismeri, abban áll, hogy, jövő, hogy júliusban fogja elfogadni a tanács ezeket az ország specifikus ajánlásokat. Ezek különösképpen relevánsok. Kihangsúlyozzák azon előfeszítéseket, hogy a specifikus jelentések elkészítésében a horizontális koherencia megjelenjen, annak érdekében, hogy az Ekon szakbizottság által, főleg a híres hírhet háromszögben követett politikai erőfeszítéseket figyelembe vegyük, ez ugye a strukturális reform, reform növekedés barát környezet, szociális kohézió, foglalkoztatás. Ezek a szempontok vannak a háromszög csúcspontjain, és fontos ezen felül, hogy a globális fiskális környezetet is figyelembe vegyük annak érdekében, hogy a kiigazítást, amely a szabályokból ered, kiterjesszük, valóban növekedésbarát pályára álljunk, és hozzájáruljunk a gazdaság talpraállásához, úgy, hogy ezen közben a szociális dimenzióról sem feledkezünk meg. Most pedig megadom a biztosainknak a szót. Valdis Dombrovskis, tessék, öné a szó. Uh, uh, uh, igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt parlamenti képviselők. Örömmel vagyok itt két biztos társammal, hogy a bizottság ajánlásait bemutassam a következő 12-18 hónapra vonatkozó gazdasági ajánlásokról. Az európai szemeszter jó keret, ennek segítségével a nemzeti reform erőfeszítéseket lehet támogatni, Ilyen módon a gazdaság jobban teljesít és ellenállóbb. Az európai gazdaság ötödik egy folyamatos évben a talprálás jeleit mutatja. Múlt évben már az USA és Japán is. Minden, nálunk minden tagállam növekedési pályára állt, és 233 millió ember van foglalkoztatásban, ez a legmagasabb szám valaha. És a szociális kirekesztés részaránya jelentősen csökken. A közkiadások szintje javul, ez pedig a szélsőséges deficiteljárás alá tartozó országok csökkenő számában. Mutatkozik jelenleg Horvátország és Portugália ellen indult ilyen eljárás. Nyolc ország, Csehköztársaság, Dánia, Svédország, Luxemburg, stb. pedig a középtávú céljaikat 2017-2018-ban nem biztos, hogy elérik, és ilyen módon növekedési paktumra vonatkozó országspecifikus jelentéseket nem fogalmaztunk meg. Vannak olyan országok, amelyik a kiegészítési pályáról letérőben vannak, Olaszországnak ezért további intézkedéseket kellett tennie a GDP 0,2%-os értékében. Ezen felül pedig Románia tekintetében vészjelzést adtunk ki, hiszen 2016-ban jelentősen letértek a stabilitási pályáról, és Pierre mindjárt a fiskális oldalról tájékoztatja önöket. Ugyanakkor a gazdasági talprálás nem egységes a krízis a hosszú távú foglalkoztatásra, illetve a államok eladósodására is más-más módon hatott ki az EU-ban. Ilyen módon a hosszú távú strukturális hiányosságok, illetve beruházások hiányossága is másként terjednek el. Éppen ezért a növekedés lendületét nem szabad elveszítenünk. Az európai gazdaságokat versenyképesebbé kell tenni, és inkluzíve, integratív növekedési pályára kell állnunk. Ez fontos a konvergencia szempontjából az EU országokon belül és az országok között is. Ezek azok a cégek, célkitűzések, amelyeket ajánlásainkban is megfogalmazunk. Ajánlásaink három prioritás körül köré terjednek. Az egyik a beruházások növekedése, a strukturális reformok és a teljes fiskális politika. Ezek mind az ország specifikus helyzethez igazodnak, és figyelembe veszik azokat a kérdéseket, ahol a legfontosabb figyelme, amelyekre a legfontosabb figyelmet kell irányítani. Az ERO zónára vonatkozó éves növekedési jelentés is ezen prioritásokról beszélt. Az ajánlások specificitásának szintje a minden tagállamban fennálló kihívásokra ad választ ezért a szélsőség és egyensúlytalanságban lévő országok részletesebb, Bulgária, Ciprus, Franciaország, Olaszország, Horvátország és Portugália részletesebb ajánlásokat kapnak. Ciprus, Olaszország és Portugália tekintetében a bizottság a nemzeti programokban fogalmazta meg ajánlásait, elég becsvágyó ajánlások ezek, éppen ezért nincsen um, okunk arra, hogy a makroökonomiai egyensúlytalansági eljárást elindítsuk, amennyiben a reformokat, melyekről az ajánlások szólnak, gyorsan végrehajtják. Intenzifikáltuk a párbeszédünket a kormányokkal, a nemzeti parlamentekkel, a szociális partnerekkel és más szereplőkkel annak érdekében, hogy a reformokat a szociális partnerekkel való egyeztetés során hajtsák végre. Én magam is kapcsolatban vagyok a tagállamokkal, és más biztos társaim is ugyanezt teszik. Igen, tisztelt parlamenti képviselők, az inkluzív, integratív növekedéshez időre van szükség, és különböző szakpolitikákra van szükség, jól képzett emberekre, megfelelő szakképzettséggel rendelkező emberekre van szükség, versenyképesnek kell, kell lennünk, kellőképpen kell beruházásokat kell alkalmaznunk, és szociális védelmünk célirányos kell, hogy legyen annak érdekében, hogy megfelelő védelmet biztosítson mindenkinek. Azt is látjuk, hogy a tagállamok komoly erőfeszítésekhez tesznek, de ugyanakkor az elmúlt években az CSR-ek tekintetében még előrelépésre lett szükség. Például a fiskális politika és a fiskális irányítás területen, valamint az aktív munkaerőpiaci politikák területen kell előréseket tenni. Az éves áttekintés kitekintett a krízis ideje óta alakuló helyzetre, tehát van még mit tenni az országoknak a szakpolitikák területén. Készen állunk, hogy támogassuk a tagállamokat a reformok hatékony végrehajtásában, a strukturális reform támogató program a rendelkezésünkre álló eszköz, és örömmel látjuk, hogy sok tagállam jelezte, hogy technikai támogatást kér tőlünk. Bízom benne, hogy ez az új program segít majd a reformok végrehajtásában, az ország specifikus ajánlások tekint végrehajtása során. A labda a tagállamok térfelén van, köszönöm szépen, most pedig átadnám Moszkovici biztosnak a szót. Thank you. Très bien, Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, tisztelt elnökasszony, tisztelt elnök úr, Alapvetően költségvetési szempontból szeretnék beszélni a tavaszi csomagról. A célunk az, hogy segítsünk a tagállamoknak, hogy a 2018-as költségvetésüket jobban tudják előkészíteni, és természetesen szakpolitikai szempontból is megfelel a céljainknak, tehát dinamikát kívánunk bevezetni, a gazdaságba szeretnénk felendíteni, illetve szeretnénk munkahelyeket teremteni. Nézzük gazdasági szempontból, milyen kilátásaik vannak, a gazdaság továbbra is fellendülőben van, de bizonyos területeken még mindig vannak egyfajta atipikus jelenségek, de komolyabb, komoly potenciál rejlik a gazdaságban, ugyanakkor oda kell figyelni, hogy a beruházások szinte megfelelő legyen. A monetáris politika az EKB részéről nagyban megpróbálja ezeket a problémákat megoldani, de egyértelműen le lehet szögezni azt, hogy az eurozónában a keresleti oldalon van gond. Ilyen körülmények között nagyon fontos az, hogy megfelelő egyensúlyt tudjunk kialakítani az gazdasági stabilizáció között, illetve a megfelelő monetáris politika között. Megfelelő marzsot kell kialakítani a tagállamoknak, megfelelő infrastruktúrákra van szükség, hogy legyebe be tudjanak, be tudjanak ruházni a tagállamok, illetve ilyen irányú tanácsot is adunk, vagy ajánlásokat is adunk a, a tagállamoknak, akiknek megfelelő marzsa van, ott mindenféleképpen az infrastruktúrába, illetve a kutatás fejlesztésbe kell beruházni. Ez a, ezt a ajánlást adjuk, adtuk Németországnak és Hollandiának. Az is nagyon fontos, hogy ott, ahol, ott, ahol még nem állnak ilyen jól, ott ne legyenek túl nagy megszorítások, mert az kontraproduktív le, le, legyenek. Bizonyos esetekben azt javasolja a bizottság, hogy a túlzott túlzott deficit folyamatot zárjuk le Horvátországgal és Portugáliával kapcsolatban. Ez egy kiváló hír a két érintett ország és egész EU számára. 2016-17-ben Görögország is elérte azt, hogy 3 alá szorította a deficitet, ez is nagyon jó, tehát előbb-utóbb ők is kiléphetnek ebből a folyamatból, de jelenleg folytatjuk a tárgyalásokat a görögországi adóság témájával kapcsolatban. Néhány, hónap múlva, néhány nap múlva itt is lesznek majd hírek, és miután még folyik a tárgyalás a görögországi államadóság kérdésében, a bizottság úgy döntött, hogy akkor fog ezzel kapcsolatban dönteni, hogyha a tárgyalások végére írtunk, tehát a döntést később fogjuk meghúzni, és nagyon fontos, hogy ez egy fenntartható döntés legyen. Tehát ez is jó hír Görögország és az egész EU szempontjából is. 2011 óta nagyon megcsapant azon országok száma, amelyek esetében kiigazgatást kellett ö, alkalmazni, illetve ahol túlzott deficit eljárást indítottuk, akkoriban ez 24 országot jelentett, ma viszont már csak kettő vagy három ilyen ország van. Remélem 2018-ban egyáltalán már nem lesz már ilyen tagállam és 1,4% volt 2000 Tizen, vagy lesz 2017-ben a deficit, és, és 2018-ban is csökkenni fog, tehát működik a dolog. Nézzük Franciaországot és Spanyolországot. Két olyan ország, amely az euróvezetben van, és ahol ez ilyen eljárás alatt vannak, túlzott deficit eljárás alatt. Úgy gondoljuk, hogy az eljárással kapcsolatos intézkedéseket mindenképpen ennek a két országnak tiszteletben kell tartani. A 126.3-as jelentés Belgiummal és Finnországgal foglalkozik. Belgium esetében arra jutottunk, hogy jelenleg még nem szükséget, nem szükséges túlzott deficit eljárást indítani, de nagyon fontos az, hogy plusz költségvetés intézkedéseket foganatosítson Belgium, hogy megoldja ezt a problémát. Finnország esetében strukturális reformokat kell minél gyorsabban végrehajtani, a finn kormányal tárgyaltunk, és ezután arra jutottunk, hogy mindenképpen rugalmasságot kell tanúsítani a Finnország esetében. Ugyanez a helyzet Litvániával, ott a nyugdíjrendszer reformját ö, kell megvárni. Nézzük Olaszországot, 126.3-as jelentésről van itt szó, amely februárban jelent meg. Plusz költségvetés intézkedéseket tett meg Olaszország, és ez alapján gyakorlatilag sikerül megfelelni a kötelezettségeinek. Nem fogunk tehát, nem fogjuk folytatni tovább ezt a, az eljárást, de 2018 esetében nagyon odafigyelünk az olasz helyzet alakulására. Románia. Úgy, úgy ítélte meg a bizottság, hogy 2017-ben Románia megfelelő lépéseket tett, de nagyon fontos az is, hogy a költségvetési célkitűzéseit középtávon úgy alakítsa Románia, hogy elkerüljék a túlzott deficit eljárásba kerülést. De nagyon fontos az, hogy Romániában is fogadják ezeket a jogszabályokat, gyakorlatilag egy figyelmeztetést ad a bizottság ezzel Romániának. Egyébként a tanács nem sokára meg fogja e, ezeket a kérdéseket vitatni. Röviden foglaltam össze, és bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, Tyson asszony következik. Uh, dear presidents. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt elnök úr! Egy mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen eh, a bizottságunk eléri mandátumának fél idejét. Az alapvető célkitűzésünk az volt, hogy a szociális kohéziót, a növekedést és a foglalkoztatást biztosítsuk. Ezt eh, pedig eh, bízvást állíthatjuk, hogy nagyon messze jutottunk hiszen 2016-ban 33 millióan voltak munkanélküliek az Európai Unióban, három éve, amikor a munkánkat felvettük, 6 millió munkahely született, és így a munkanélküliség pillanatnyilag 8 százalékos, ez pedig 2009 óta a legalacsonyabb szint. Azonban ennek ellenére nem ölhetünk ölbetett kézzel, hiszen nagyon sok feladatunk van még. A szegénység elleni fellépés minden európai országban a legfőbb prioritások közé tartozik. A bizottságot is aggasztja a szegénység jelenléte, hiszen tudjuk, hogy a szegénység nagyon negatívan hat ki a szociális és gazdasági szempontokra, fejlődésre is. Először is szeretnék az európai szemeszterről beszélni. Nyilvánvaló, hogy amikor a 2017-es országspecifikus jelentéseket írjuk, felszólítjuk az országokat, hogy igenis nézzék meg, hogy meddig jutottak a szociális reformjaikkal. A tagállamokat arra kérjük, hogy a szociális mobilitást szorgalmazzák, és próbálják leépíteni az egyenlőtlenségeket. Másodszorban a bizottság is jobban figyel a szociális koncentrációra. A szociális pillérrel ez erősebb hangsúlyt kapott az egyenlőtlenségek elleni fellépésben. Az európai szemeszter egy nagyon lényeges eszköz abban, hogy ez a szociális pillér megvalósuljon. 2017-re megtettük a politikai javaslatainkat, mondanék néhány példát. Tehát nagyon fontos az oktatás, továbbképzés és az tartó tanulás. Minden európainak meg kell adni a lehetőséget, hogy a lehető legjobb tanulási lehetőségekhez jusson, hiszen az életminőségüket a képzettségi szintjük határozza majd meg. És a gazdaságnak pedig tehetséges, képzett emberekre van szüksége. Tehát hangsúlyozom, hogy nagyon lényeges az emberek átképzése, továbbképzése. Nagyon fontos a befogadó jellegű munkaerőpiac. Hogy jobb minőségi munkahelyek szülessenek az elkövetkezendő években. Hangsúlyozzuk a tisztességes bérek fontosságát, amelyek lehetővé teszik az emberhez való életet. A ajánlásainkban ezt többször is hangsúlyozzuk, és felszólítjuk a tagállamokat, hogy jobban figyeljenek oda a bérekre. Természetesen a szociális partnereknek alapvető szerepe van ebben a folyamatban. Éppen ezért felszólítjuk a tagállamokat, hogy a szociális párbeszéd szerepét növeljék. Ezen kívül a szociális védőrendszerekre, a szociális védőhálók fontosságára is utalunk. Az ajánlásaink célja az, hogy jobb szociális védőrendszereket, szociális ellátó rendszereket hozzunk létre, hosszú távon gondolkozva. Tehát hosszú távú egészségügyi ellátást, hosszú távú gyermek ellátást tervezünk. Gyakran nehézségekbe ütközünk, azonban eléggé gyakran látunk szociális javulást 2013 óta, amióta a gazdaságot megpróbálják a tagállamok újra élinkíteni. A növekedésnek azonban befogadóbb jellegűnek kell lennie, hogy mindenkit beleférjen. A szociális jogok elérése az európai szemeszter egyik leglényegesebb pontja. A nemzeti és a helyi szervek feladata, a szociális partnerek feladata, hogy ezt a folyamatot figyelemmel kísérjék, hogy egy szociális igazságos Európa alakuljon ki. Köszönöm. Köszönöm. Elkezdjük a kérdések feleletek óráját. Elnézést kérek a késésért, és a késés miatt megpróbálom blokkokba gyűjteni a kérdéseket, hozzászólásokat. Szeretném aláhúzni azt a meggondolást, amelyet Moszkovici úr tett hogy nagyon fontos a szabályok megfelelő alkalmazása, a munkahelyteremtés és a foglalkoztatás emelésének érdekében. Tehát az 1,3%-os deficitről szólva megjegyzem, hogy ez egy nagyon ambiciózus cél. Az első felszólaló Gönner Höckmark. Köszönöm szépen, köszönöm a bevezető előadásokat. Üdvözöljük azt a megállapítást, hogy jobb a helyzetünk. Azonban ez nem jelenti azt, hogy tökéletes a helyzetünk. Látjuk a gazdaság élénkítését egy agregált szinten. Tehát elmondhatjuk, hogy az átlag, hát az mindig úgy néz ki, hogy ülünk egy forró mágián és a lábunk a jégben lóg, hát akkor kapunk egy átlag hőmérsékletet. Tehát ne ebből induljunk ki. Nagyon fontos az, hogy részleteiben vizsgáljuk meg a dolgokat. Néhány tagállamban abszolút nem kielégítő a növekedés. A 8%-os munkanélküliség azt jelenti, hogy bizonyos tagállamokban ennél sokkal magasabb az arány. Ezen kívül nagyon sokan kikerültek a munkaerőpiacról. Tehát szerintem nincs itt az ideje, hogy elégedettek legyünk. Hiszen a növekedésért többet kell fáradoznunk, és szeretném megkérni önöket. Először Domrovskis biztos urat, de Teljesen asszonyt és Moszkoviszi urat is, hogyan tudunk magasabb célokat szabni a potenciális növekedésnek, hiszen a szociális kohézió alapja a strukturális kohézió. A gazdaságainkban különféle strukturális reformokat hajtottunk végre különféle szinteken. Szerintem sokkal közvetlenebbül kellene beleavatkozniuk. És nem csak arról beszélni, hogy szükségesek a strukturális reformok, de ahol alacsonyabb a növekedés, ott van szükség elsősorban strukturális reformokra. Tehát itt szignifikánsan többet kell tenni. Köszönöm. Köszönöm. Claude Roland. Köszönöm, elnök úr. Tehát ez egy nagyon fontos pillanat, hogy megnézzük az ország specifikus ajánlásokat, és én itt két célkitűzésről beszélnék, annak érdekében, hogy beindíthassuk a növekedést a beruházásoknak köszönhetően, de hát ehhez természetesen a közpénzeket, a közfinanszírozást is mindenképpen konszolidálni kell. És nagyon fontos, hogy megállapítsuk, hogy nagyon alacsony, nagyon gyenge a növekedés ahhoz, hogy csökkentsük a munkanélküliséget, és vagy legalábbis egy kielégítő szintre csökkentsük. Tehát a két célunk, a növekedés, a beruházások növekedése, és a közkiadások kézben tartása, és néha ellentmondásokat is vélek felfedezni. Tehát az országom Belgium számára is születtek ajánlások, és itt kiemeli a bizottság az infrastruktúra gyenge minőségét. Azonban ez annak is az eredménye, hogy olyan beruházásokat tettek, amelyek a köz pénzeket elvitték. Tehát nagyon lényeges az oktatás kérdése, a képzés kérdése, tehát hogy igazából többet ruházzunk be a kutatásba, a fejlesztésbe, azonban eh, a szociális politikába is. Tehát szerintem még igen, fáradozunk, fáradozunk, de mindenképpen ezeket az ellentmondásokat az említett két elem között csökkenteni kell. Tehát azon kell fáradoznunk, hogy az egyenlőtlenségeket csökkentsük. És végezetül pedig már hallottam, hogy megvan a szándékuk, hogy a szociális párbeszédet erősítsék, és a továbbiakban is sikert kívánok ehhez. Köszönöm. Egy perc, másfél percet kap a következő felszó Pervans Beret. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr. Biztosok, köszönöm ezt az áttekintést, amely elég jó kedvre serkenthet bennünket, pozitív tényekről számoltak be. Ugyanakkor a tagállamok rendelkezésére áll ezekről beszéltek, és a megerősített együttműködés, nemzetközi együttműködés az egyik ilyen eszköz. Egy olyan adópolitikára van szükségünk, amely célirányos az egyes tagállamokban. Tudjuk azt is, hogy a tagállamok számára ajánlásokat dolgoztak ki. Arra vagyok kíváncsi, hiszen ez a téma, arra vagyok kíváncsi, hogy Mennyiben látják annak az esélyét, hogy a tagállamok valóban reformokat hajtanak végre, amely jobb egyensúlyt hozna létre a tőke és a munka megadóztatása között? <clears throat> Hiszen az egyik ajánlás éppen a túl alacsony jövedelmek túlzott megadóztatásáról beszél, másrészt pedig van egy olyan megadóztatás, amely az eladósodás fele tereli a helyzetet, hogyan látják ezt a összefüggést? Az a benyomásom, hogy ezek olyan kérdések, ahol az ország specifikus ajánlásoknak működniük kellene. Köszönöm szépen, Maria Arena. Merci. Euh, Köszönöm szépen. Claude Hollánhez szeretnék csatlakozni én is. Itt is vannak ellentmondásos dolgok. Egyrészt Örülünk annak, hogy bizonyos tagállamok kilépnek a túlzott deficit eljárásból. kérdés csak az, hogy mi a kapcsolat a költségvetési intézkedések, illetve az egyre súlyosbodó egyenlőtlenségek között Európában. Meg, vannak megfelelő mutatóink erre? Tehát el tudjuk azt mondani, hogy egy olyan ország, amely kilép ebből az eljárásból, megfelelően kezeli az egyenlőtlenségekkel járó problémát. Tyson mondja, és föltennék egy kérdést. Értem, én hallom, hogy ő inkább a szegénység elleni harcot kívánná fokozni. A kérdés csak az, hogy a magánélet és a szakmai élet összeegyeztése oly módon, hogy rugalmassá tesszük a munkavállalást, ez tényleg a legjobb helyzete, a legjobb megoldása. Különösképpen a nők esetében merül fel a kérdés tehát a nők esetében a szegénység problémáját hogyan oldjuk meg, hogy a tagállamokban hozzáférjenek a szegény nők is a munkavállaláshoz. Aztán az energetikai átállás kérdése, az erre vonatkozó beruházások termelnék, a, illetve jelentenék a legtöbb munkahely teremtését. Erre vonatkozóan jó lenne, hogyha egy kicsit bátorítóbbak lennénk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bent Lukem. Köszönöm szépen, elnök úr. Dombrovskis biztoshoz intézem a kérdésemet. A bizottság újra bírálja Németország költségvetési szuficitét, többletét. Kérdezem, hogy milyen gazdasági elemzés rejlik e mögött. <clears throat> Leginkább arra volna kínás, kíváncsi, hogy itt elsősorban az árukkal és szolgáltatásokkal való kereskedelem töbletét bíráljuk, vagy pedig a külkereskedelmi mérleg töbletét. Arra is felszólítják Németországot, hogy a beruházásokat növelje. Kíváncsi volnék, hogy oda vezetne-e a német közberuházások növelése, hogy a német cégek kevesebbet exportálnának más országokba, vagy pedig a bizottság azt gondolja, hogy a Németországba irányuló importok jelentősen növekednének azáltal, hogyha Németország közberuházási programokat hajtana végre. Ezen felül pedig az árukkal és szolgáltatásokkal való kereskedelem területén lévő többlet ugye azzal magyarázható, hogy Németország a harmadik államoknak kiadott hitelekből jövedelmet szerez, de kérdezem azt, hogy mi történne, hogyha belföldi ö, megtakarítások ö, nem külföldi hitelekben manifestálódnának, hanem a belföldi fogyasztásban, illetve beruházásokban. Köszönöm. Urike Trebezius. Köszönöm szépen. Önök is tematizálták, hogy minden tagállamnak szükség van egy saját politikai kezdeményezésre, hogy a döntéseiket megalapozzák. Dombrovskis úr itt személyre szabott ajánlásokról beszélt. És igazából kiderült már, hogy nincs olyan, hogy általányi méret, hogy egy méret mindenkinek jó legyen. De az Európai Unió szociális pillére tekintetében élnénk a gyanúperrel, hogy megpróbálunk egy olyan EU-t csinálni, ahol a szociális dolgokat ráhúzzuk, belekényszerítjük az összes 28 tagállamra. A magas szociális normáknak megvan a létjogosultságuk, azonban legyenek megfizethetők. A tagállamoknak különféle adó politikájuk van, amelyek, amelyel megvalósíthatják ezt. De ezen kívül a további szociális követelések kockázatot jelentenek. Nyilvánvalóan a gazdagabb tagállamok megengedhetik maguknak a magasabb szociális normákat, a szegényebbek nem. A gyengébb tagállamok közül említett néhányat, de például Közép-Kelet-Európában nehéz a helyzetük a KKV-knek, pedig a KKV-k a gazdaságunk gerincét képviselik. A kérdésem pedig az, hogy a bizottság hogyan szeretne saját kezdeményezéseket tenni úgy, hogy az országoknak megmaradjon a saját felelőssége. Köszönöm. Köszönöm. Enrique Calvet Samon. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a triumvirátusnak, hogy ellátogattak ide. Most ismét mindig nagyon örülök, hogy sor kerülhet erre a vitára. Hogyan is lehetne? Ne örülnénk annak, hogy visszatértek a normális kerékvágásba egyes tagállamok. Azért nem minden tagállam, például a saját hazám, vagy a saját választókerületen, ilyen jól nem áll, de azért alapvetően jól állnak, jó irányba mennek a dolgok. Kétszázalékos növekedés az jó dolog, azért nagyon büszkék nem lehetünk rá, és azért sajnálatos, hogy nem egyelően van ez, nem egyelően van elosztva. Ezeket a problémákat kell megoldani. A termelékenység és a egyenlőtlenség kifejezéseknek örültem, jó, hogy jövőben ezek játszák majd a főszerepek. A egyenlőtlenségek sajnálatos módon az európai politikai fellépést megmérgezték, ezt kéne helyre tenni. Örülök annak, hogy erről beszéltek, de én mindig gyakorlatilag látom a dolgokat. Én a bizottságot mindig arra szerettem volna kérni, hogy a strukturális jövőképüket fejleszék egy kicsit. Túlságosan rövid távon gondolkodnak. Nos, persze a tagállamok azért megpróbálják a saját szájuk íze szerint alakítani a bizottság elképzelését, a bizottság azért kemény, de ez nem olyan egyszerű. Egyébként egy percet kérek csupán. Tehát például azt kérik a választókerületemben, hogy legyen stabil, megbízható költségvetésünk, ez remek, és amikor adunk egy vázlatot erre, vagy egy tervezetet, annak nagyon örülnek. de sajnálatos módon Spanyolországban hihetetlenül súlyos, kiegy, egyen, egyenlőtlenség hiány alakult ki ennek következtében. Szerintem sokkal inkább a strukturális kérdésekre kell figyelni, nem annyira a számokra, hanem a strukturálisan több szemeszteren keresztül hogyan alakulnak a, meg kell, alakulnak a dolgok, meg kell nézni, hogy a struktúrás reformokat végrehajtották, tehát nem a költségvetés a lényeg, hanem a struktúra. A hazámban az energetikai szegénység arra kényszeríti az embereket, hogy szegénységben maradjanak, és ne találjanak munka, munkát. Szerintem a megszorító intézkedések nagyon rosszat tesznek Európának. Németországban Németországban lehetővé teszi az embereknek, hogy jól éljenek, jobban többet költsenek. Ennyire egyszerű a helyzet, ezt kéne követni. Köszönöm szépen. Uh, Mr. Köszönöm szépen. Más aldis kollégák felszólalás idejét használta fel a kollega, úgyhogy most hallgassuk meg a biztosok válaszát. Ki kéri először a szót? Dombrovskis biztos parancsoljon. Köszönöm szépen a kérdéseket, igyekszem csoportosítani őket téma szerint. Először is az agregált számadatokról megfogalmazott kérdés, illetve a disparitások tekintetében megfogalmazott kérdésre válaszolok. Valóban úgy van, hogy a növekedési rátában mutatkozó egyenlőtlenségek, illetve a munkanélküliségben mutatkozó egyenlőtlenségek meg megvannak. Azt mondtuk, hogy mind a 28 tagállamnál növekedésre számítunk idén, de persze a növekedési ráták jelentősen különböznek egymástól az egyes tagállamokban. Ami pedig tehát a strukturális hiányosságok kiküszöbölését szolgáló reformokat illeti, illetve a növekedés szolgáló reformokat illeti, beszéltem már a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárásról, és arról, hogy a szélsőség és egyensúlytalanság szemben álló országok részletesebb, specifikusabb ajánlást kapnak, az ország specifikus ajánlásban is nagyobb figyelemmel monitorozzuk az ő tevékenységüket. És világos, hogy a nagyobb strukturális problémákkal küzdő országokkal jobban foglalkozunk, több figyelmet fordítunk rájuk. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy hogyan lehet a beruházásokba irányuló nagyobb összegeket um, úgy felhasználni, hogy a szociális igazságosságot is növeljük, és a növekedést is támogassuk, tehát a három célt hogyan lehet egyszer érvényesíteni, erre több képviselő kérdezett rá. Nos, valóban ezekre a szempontokra figyelemmel kell lennünk, és itt egy kényes de fontos egyensúlyt kell találnunk. Az idei európai szemeszter során ezt már hangoztattuk, illetve az idei országspecifikus jelentésekben is hangoztattuk. A fiskális oldalról. Érdemes kihangsúlyozni azt is, hogy a strukturális problémákat nem lehet a gazdaságban csak úgy megoldani, hogy újabb és újabb adósságot halmozunk föl, már pedig <clears throat> egy-két tagállam államadóságának növekedését bizony mi strukturális hiányosságnak kvalifikáljuk, osztályozzuk. Tehát az országok eladósodásában is csökkenő pályára kell állni a szociális kérdések, illetve a munkaerőpiacra vonatkozó kérdéseket meghagyom Mariannak. Ami pedig a fiskális politika európai szintű megfogalmazására vonatkozó kérdést illeti, nos, az idei európai szemeszter koncentrál erre a kérdésre, különös hangsúlyt fektetve az eurózóna agregált fiskális adataira az Erország tagállamainak országspecifikus jelentésében ezekre külön kitértünk. Ami az adós, adózás kérdését illeti, a munkára, különösen a rosszul vagy alacsonyan fizetett munkára vette, kivetett adót csökkenteni kell, és át kell helyezni az adóterhet a tőke irányában, ezt felvetjük, valamint az equity balance, az eszköz egyensúlyi tekintetében is ezt a kérdést is tematizáljuk, de Pierre mindjárt részletesen beszél majd az adózás szempontjairól. Aztán van itt egy többször feltett kérdés a német fizetési mérleg többletről. Valóban, Ez az oka annak, hogy Németországra miért terjed ki a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás, hiszen 6%-os folyófizetési mérleg többletű többlet határt túllépik, mégpedig ez tartósnak mutatkozik ez a jelenség. Ajánlásunk valóban az, hogy stimulálják a beruházásokat, a munkaerőnek adandó jobb fizetést ösztönözzék, és az export-importok tekintetében is jobb egyensúlyt érdemes találni. Persze a keresleti oldalon való változásokkal és a beruházásokkal. Persze számíthatunk arra is, hogy az importok növekednek. Nem csak a német nem azt várjuk el, hogy a német cégek kevesebb, nem azt várjuk el, hogy német cégek kevesebbet import, exportáljanak, hát ilyesfajta tanácsot nem adunk. Ez egyértelmű. De persze látjuk, hogy Németország milyen további erőfeszítéseket tett múlt évben a folyófizetési mérleg egyensúlytalanság leépítésére, de továbbra is a referencia érték a 6% fölött van a folyó fizetési mérleg többlete Németországban, a német gazdaságban, német költségvetésben. A no one size fits all elvem, hogy nem mindenkire konfekció megoldást adunk, hanem mérték utána szabjuk a megoldásokat. Hát ebben az elvben egyetértünk. Maria mindjárt gondolom hozzászól ehhez például az új hatásköröket a szociális területén nem akarjuk az EU szintjére delegálni, nem, a szociális kérdések továbbra is elsősorban a tagállamok hatáskörében kell, hogy maradjanak. Aztán a termelékenység növekedéséről, illetve az egyensúlytalanság csökkentéséről kérdeztek, milyen gyakorlati intézkedésekre teszünk javaslatot. Nos, az általunk javasolt gyakorlati intézkedések éppen a tagállamok irányába megfogalmazott országspecifikus jelentésekben fogalmaznak meg, például a CSR-ek, olyan gyakorlati intézkedések, melyel a termelékenységet lehet növeke, növelni, és a szolgáltatások és termékek piacán a munka, munkavállalók növe, szakértelmét kell növelni. Ami pedig az egyensúlytalanságot illeti, az adópolitika bizonyos szempontjaira gondolunk, a szociális rendszerek jobb célirányos kialakítására, a skills agendára, a szakképzésítések rendszerére gondolunk. Köszönöm, Pierre Moszkovic. Ezzel mind egyetértek, úgyhogy gyorsan fogom mondani, teljes mértékben egyetértek Egyetértek Hökmark úr megállapításaival, tehát valóban a dolgok elkezdenek jobban működni, de azért ne dőljünk hátra, mert még túlságosan gyönge ez a növekedési ráta, még, ilyen, még eléggé magas a munkanélküliségi ráta, és hát vannak deficit problémák is. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet növelni a gazdasági növekedési rátát. Ezzel kapcsolatban három úton lehet elindulni. Az első az az, hogy reformális struktúr, strukturális reformokat kell folytatni, és vannak olyan országok, ahol nem túl jó helyzet ezzel kapcsolatban, aztán vannak a makrogazdasági eszközök is. Itt is azt gondolom, hogy nagyobb beruházásokra van szükség, több ország itt van itt még potenciál. A másik pedig, a harmadik dolog pedig, hogy a divergenciákat kell csökkenteni az eurozónán belül. az euró zónát, az eurozónában az e, e, politikákat lehetne elmélyíteni, de hogyha túlságosan nagyok a különbségek, akkor ezt nehéz megvalósítani. És a, a politikai, illetve demokratikus legitimáció is fölmerülne. Tehát úgy gondolom, hogy az euró övezet elmélyítését csak a konvergencia jegyében, a gazdasági konvergencia jegyében lehet meglépni. Vannak olyan intézkedések, amelyek a költségvetési kapacitásra irányulnának, vagy az eurozónában az irányítás reformjára, de mindeneknek egy célja van, az eurozóna együttműködésének említését. A költségvetési konszolidáció, illetve a beruházás között elvileg van egyfajta ellentmondás, de az állami az állami kiadások minőségére nagyon oda kell figyelni, tehát a két dolog egymáson, egymásnak nem mond ellent, a lényeg az, hogy a politikai prioritásokat dolgozunk ki, és ezeknek minőségi megoldásokat találjunk. Egyértelmű számomra az, hogy a beruházások esetében prioritást kell felállítani az összes tagállamban, rövid és hosszú távon, és ez az euróvezetben is igaz. Vannak olyan országok, ahol gondok vannak, nincs megfelelő beruházási kapacitás, ezzel foglalkozni kell, de a bizottság azon van, hogy a beruházások növekedjenek. Ezt már régóta elkezdtük, ezt a politikát, szerintem ennek már vannak eredményei is. Létezik egy Juncker terv is. Beresz asszony beszélt az alacsony jövedelműek kérdéséről. Egyetértek a fiskális eszközökről, egyesek adóságalapok, mások pedig eszközalapok. A bizottságnak vannak a javaslatai, amelyek arra irányulnak, amit ő is mondott. Ez arról van konkrétan szó, hogy egy közös konszolidált adóalapra van szükség. A bizottság ezt a kérdést ismét meg fogja vizsgálni, mert ez egy nagyon fontos téma. Egyrészt egyértelmű, hogy ez fiskális és adminisztratív szempontból is nagyon nagy egyszerűsítést jelent. Az is egyértelmű, hogy a adó elkerülés és az e- adócsalás ellen is egy nagyon jó eszköz. A másik dolog pedig, hogy újra kell gondolni az eddigi tapasztalatok alapján, hogy pontosan mire van szükség, hogyan lehet a beruházásokat serkenteni, hogyan lehet a kutatásfejlesztést, az innovációt serkenteni illetve az eszközök, vagy a vagyon tőke növelését mi, serkenti, mi segíti elő. Ezen kell elgondolkodni, és a, remélem, hogy a tanács is ez irányba fog gondolkodni. Az első ECOFIN vita erről a múlt héten volt, az, e, a, nagyon támogató volt a tanács. A bizottság egyébként természetesen nagyon nyitott a kompromisszumokra is, de a kompromisszumok nem lehetnek akármilyen kompromisszumok, tehát minőségi kompromisszumokra van szükség, nem lehet dolgokról csak úgy lemondani. És a elképzeléseinket végig, véghez kell vinni. Nagyon fontos, mint ahogy azt az imént említettem már, az állami kiadások minősége, a deficitet megfelelően kell tudni kezelni. Többféle deficit van, többféleképpen lehet ezeket kezelni. A legjobb módja ennek az, hogy olyan módon, olyan állami kiadásokat teszünk, amelyek a beruházásokat segítik, illetve amelyek harcolnak az egyenlőtlenségek ellen. Köszönöm, Marian Tyson következő. Thank you. Köszönöm, köszönöm szépen. Először is Gunnar Höckmark kérdésére válaszolnék hogyan tudjuk a rendszerünket úgy megszervezni, hogy nagyobb legyen növekedés, mert a jelenlegi növekedés mértéke nem elég magas. Tehát, hogy mit tehetünk, a szociális pillérben milyen lehetőségeink vannak konkrétabban. A munkaerőpiacot úgy kellene megszervezni, hogy mindenki hozzáférhessen a munkaerőpiachoz, mindenki hozzáférhessen megfelelő oktatási formákhoz, hogy mindenki tehetsége alapján kapjon megfelelő képzést, oktatást, készségeket, az emberek ismereteit, készségét állandóan fejleszteni kell. Az emberek pillanatnyilag olyan helyzetben vannak, hogy nem találnak minden képzettséggel minden korban munkát. De a célunk az az, hogy az állandó továbbképzések segítségével 45, 55, 65 évesen is találjanak munkát a munkaerőpiacon, hogyha lehetne. Köszönöm Claude Rolandnek a pozitív megjegyzéseit, hogy dicsérte a fellépésünket az egyenlőtlenségek ellen. Mit teszünk, hogy a szociális egyenlőtlenségeket kiköszöböljük? mindenképpen erősítenünk kell a szociális párbeszédet, és szerveztünk egy magas szintű konferenciát is, azért magas szintű, mert a szociális partnerek a legmagasabb szintről képviseltették magukat. Hangsúlyoztuk a szociális párbeszéd jelentőségét, és volt egy nagyon konkrét kedvez, ked, kezdeményezünk is, és nem csak a szociális politikákról foglalkozunk, hanem más politikákkal, más politikai formákkal, amely fontos a szociális helyzet és a gazdaság tekintetében. Tehát ezt tesszük, sokkal több konzultációt folytatunk az európai szemeszter révén a szociális partnerekkel, mint korábban. Nemzeti szinten is szorgalmazunk a szociális párbeszédet, és a irodáink a szociális párbeszéd érdekében tevékenykednek. Tehát azon fáradozunk, hogy a tagállamokban megfelelő kapacitások épüljenek ki és igazából zajlik a munka, zajlik a tevékenység, és ez nyilvánvalóan nagyon sok időbe telik majd. Szerveznünk kell, és folytatjuk a munkánkat, de ez a bizottság sokkal jobban odafigyel a szociális partnerekre, hiszen szükségünk van rájuk a politikánk alakításához. Így, hogyha a szociális partnerek eh, erősebben bevonásra kerülnek a munkánkba, akkor nagyobb befolyásuk lehet. Most a szegénység kérdésére, Maria Arena kérdésére válaszolnék, főleg a nők körében tapasztalható szegénységre. Igen, ez egy létező jelenség, és amikor rugalmasságról beszélünk, részmunkaidőről beszélünk, akkor igaz, hogy sok részidő, részmunkaidő szeretne többet dolgozni. De nagyon sokan örülnek annak, hogy rugalmasan dolgozhatnak, részmunkaidőben dolgozhatnak. Tehát például a gyermekes szülők. De nagyon óvatos vagyok a kifejezéseimmel, hiszen figyelnünk kell a néhány hete bemutatott munkahely és család közötti összeegyeztethetőségről benyújtott csomagunkról. Tehát nagyon lényeges például, hogy aki dolgozik, megfelelő módon el tudja helyezni a gyerekeit. Nagyon fontos az, hogy kombinálhassuk a dolgokat, tehát hogy több választást adjunk az embereknek. Tehát, hogyha kevesebbet dolgozik, többet lehet a gyerekeivel, viszont ennek fejében kevesebb pénzt keres. Tudjuk, hogy milyen óriási a fizetésekben, nyugdíjakban meglévő különbség. Tehát a, nem csak az irányelvről szólok, hanem a munkahely és a család összeegyeztethetőségének a csomagjáról, hiszen ez egy csomag az európai szemeszteren belül. Hangsúlyozzuk, hogy szükség van a jobb gyermek ellátórendszerekre, gyermek elhelyezésre, hiszen enélkül nem lehet a munkát a családdal összeegyeztetni. A szegénységről szólva, tudják önök is ugyanúgy, mint én, hogy ez egy többdimenziós probléma. Nem lehet egy dologgal megoldani ezt a problémát, hanem a szociális pillér minden eszközét igénybe kell venni az oktatást, képzést, továbbképzést, hiszen ezekkel a módszerekkel tudjuk megakadályozni azt, hogy az emberek a szegénységbe süllyedjenek. Fontos az, hogy mindenki tisztességes munkavégzési körülményeket kapjon, hogy bejusson a munkaerőpiacra, jó bért kapjanak az emberek. És természetesen a szociális védelemről is szól ez. És a jó szociális védelem pedig az, hogy védelmet kapnak azok, akik erre rászorulnak. És nagyon fontos az, hogy jól kidolgozott fejlett szolgáltatásokkal is segítsük őket a szegénységről szólva, Trebézius asszony kérdésére is válaszolnék. Meg kell néznünk, hogy a tagállamoknak milyen lehetőségeik vannak, és ezek a lehetőségek nem ugyanazok mindenki számára. Tehát Németország például többet tehet, mint Románia. De minden tagállam tehet valamit. És ezt szeretnénk mindenképpen kihangsúlyozni az ország specifikus ajánlásainkban. És uh, itt a konvergenciáról szólunk, tehát ez azt jelenti, hogy figyelembe kell vennünk a tagállamok különböző kiinduló pontjait, tehát nem vakon cselekszünk, hanem a realitás talajáról kell kiindulnunk. De mindenki tehet többet a szegénység ellen. Konvergenciára van szükségünk, és a 27 tagállam erő között szorosabb együttműködés kell szorosabb együttműködés és konvergencia, hiszen így könnyebben oldhatjuk meg a szegénység problémáját. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Most átadom Marita Övszkúgnak az elnöklést. Köszönöm. Mindenki másfél percet kap. Először is Dimitris Papadimulis. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, Miszkovici biztos úr, görögül beszélek, és a következő, következőt szeretném önnek mondani. Még egyszer Görögország kérdésére kérdezek rám. Görögországot az európai szemeszterre vonatkozó eljárások alól kiveszik, de ugyanakkor az adósok és Görögország által közösen megfogalmazott cél azt mondja, hogy 2018. októberre után nem lesz szükségünk a memorandumra. Épp úgy, mint az Európai Unió, bármely más országára normális cél kitűzések vonatkoznak, majd és a piacokról finanszírozhatjuk magunkat. Ma biztos úr jó hírrel szolgált, mégpedig azt mondtam, hogy a túlzott deficit eljárás alól reményeink szerint kiveszik Görögországot. Persze az Eurócsoport döntésére várunk, ők pedig a program vége után hozzák meg a döntést, ugyanakkor az intézkedéseket most foganatosítani kell. Ezek segítik majd Görögország fellendülését. Kérdésem konkrétan a következő. Az Európai Bizottság mit vár a júni 15-i Eurócsoport ülés előtt, mire számít, hiszen mindent megtettünk, mi görögök, amit tőlünk elvártak. Kérem, adjon nekünk egy picivel több adatot arra, hogy a 2016-17-es adóssági adatok hogyan néznek ki, és hogyan lehet így majd tovább lépni. Köszönöm, van képviselő, de úgy látom, hogy nincs itt. Kunyeva képviselő, nincs. Én ilyen módon akkor ö, meghallgatnám majd a biztos választ. Hát úrtaszunk képviselő, köszönöm szépen, három konkrét kérdésem van. Egyrészt a Spanyolországra vonatkozó ajánlások tekintetében a kilencedik pont a korrupció elleni harcra vonatkozó ajánlást üdvözlöm, ezek jó javaslatok, két problémám van ezzel. Egyrészt, hogyan tudja a biztos, bizottság biztosítani, hogy ezeket végre is hajtják, másrészt pedig eh, a közbeszerzések eh, kérdése szorosan összefügg a korrupcióval, illetve a közpénzek elköltésével kérdezem, hogy ezt a kérdést tematizálják a spanyol hatóságokkal másodszorban. A Németország specifikus ajánlásokra ugrok. A nagy folyófizetési mérleg többletet említették. Ugyanakkor a szélsőség és egyensúlytalansági eljárást sem az erre vonatkozó korrektív intézkedéseket nem jelentette be a bizottság. Kérdezem, mekkora kell, hogy legyen a szuficit, illetve a folyófizetési mérleg többlet, mielőtt a bizottság megteszi ez egy, ezt a lépést, hiszen ez a jogkörében áll. Harmadik kérdésem, és ez az utolsó, Moszkovici biztos úrhoz intézem. Azt mondta, hogy az eurozónában a csökkent agregált kereslet működközik, annak ellenére, hogy növekedés jelei mutatkoznak, és a bizottság rugalmasabbnak mutatkozik. Egyetérted Drági úrral azzal, hogy az eurózónában egy megfelelő hitelnyújtási kapacitásra van szükség, és ez pedig megfelelő kontraciklikus kiegészítőt jelentene és így kiküszöbölhető volna a recesszió, és ha igen, akkor az eurozóna GDP-jének mekkora részével kellene rendelkezni ennek a kapacitásnak, és szükség van ehhez egy szerződés módosítára. Köszönöm, Jean Lamberts. Nincs itt? Nem látom, hogy itt van-e? Nincs itt. Hát én 30 másodpercet elvettem az ő idejéből. Akkor Laura Ágyel kapszót Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnökök, és köszönöm a biztosoknak is, hogy eljöttek. Bizony megdöbbenéssel hallom, amit hallok, hiszen a növekedés szolgáló intézkedésekről hallunk, de hát a valóság, amelyet ismerünk, és ezzelről szeretném tájékoztatni önöket, a tagállamokban egész más valóság tanúi vagyunk. 120 millió szegény él az országokinkban, amely szegénység a takarékosság politikájára vezethető vissza, és ezzel a menthetetlen próbálják menteni és igazolni. A, olyan politikákra tesznek um, javaslatot a tagállamoknak, amelyel szociális mészárlást hajtanak végre az országokban, és nem ismerlik be, hogy egy hatalmas, védhetetlen hibát követtek el, egy olyan hibát, amely nem csak 120 millió szegényt hozott létre Európában, hanem a jövő generációit is feláldozza. Minek alapján, mire hivatkozva? Mi volna az a cél, amely ezt jogosíthatná, ezt verifikálhatná? hiszen abszurd paramétereket írnak elő a tagállamokra, hiszen az az állam, amelyet meg, az az ára, amelyet meg kell fizetni, az, hogy fenntarthatatlan szegénységbe csúszik a kontinens nagy része. Görögország helyzete emblematikus, folyamatosan um, szídunk egy népet, um, és vádoljuk őket, ugyanakkor pedig uh, olyan intézkedéseket kényszerítünk rájuk, uh, amelyel lehetetlenné tesszük, hogy az emberek visszatérjenek a munka világába, beleszorulnak a szegénység világába. És hogyha bármilyen intézkedéseket tennének, nem tudnának munkahelyet találni, és most azt mondjuk, hogy jól van, jól hajtottatok végre a strukturális reformokat. Kérdezem önöktől, mikor döntsen, döntenek, mikor néznek szembe azzal, hogy politikai döntéseik súlyosan elhibázottak voltak. Barbara Kappel, köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a biztosoknak. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ország specifikus ajánlások prioritásai helyettesek, az egyenlőtlenség elleni küzdelem, a növekedés és a foglalkoztatás. És az ezt szolgáló eszközök, az beruházások, a struktúrás reformok és a, köz, a költségvetési intézkedések minden tagállamra vonatkoznak. Ugyanakkor helyesnek tartom, hogy az ország specifikus ajánlások tekintetében konkrétan fogalmaznak, és az egyes tagállamok szociális partnereit is bevonják. Én most Ausztriára vonatkozó ajánlásokról szeretnék beszélni. A bizottság azt mondja, hogy a nyugdíjak rendszerét, az egészségügyi rendszert és a munkaerőpiaci rendszert reformálni kell. Felületesen nézve ez igaz lehet, de gyakran ugye az ördög a részletekben rejlik. És hogyha például a nyugdíjak kérdésére kitérhetek, valóban a nyugdíjak kiadása nő, miközben ez növekedni, csökkenni fog az EU-ban, és lehet, hogy a 65 éves nyug, nyugdíjkorhatár alacsony, de a probléma az, hogy nagyon sok korkedvezményes nyugdíjas van Ausztriában, és ez vezet oda, hogy a nyugdíj kiadások nőnek, illetve a reformokat nem hajtották végre. Az egészségügyi rendszerben pedig a forrásokat nem kellőképpen osztják el, a fiskális politikában azonban az önök ajánlása téves, hiszen az energiára kivetett adókulcsot növel, növelni akarják. Ez kontraproduktív eh, lesz, ezt nem szabad végrehajtani. Köszönöm. Márko Válli. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is egyetértek Moszkovici biztossal, hogy kereslet krízis tanúi vagyunk, de hát kérdezem, hogy ennek fényében nem kellene a bizottság stratégiáját megváltoztatni, hiszen ezzel a rendszerrel nem lehet a keresletet növelni, ráadásul a monetáris politikák tekintetében egyensúlytalanság működik, és ez pedig a növekedést akadályozza meg főleg Németország és Hollandia többlete hoz létre aránytalanságot és akadályozza a többi ország növekedését. Most egy, az eurozónában ugye monetáris unió működik, de ahelyett, hogy valamilyen fajta beruházási politikát kényszerítenénk rájuk, más intézkedéseket kell alkalmazni, hiszen az igazi monetáris unióban Egyensúlyt kellene teremteni a, keres, a külkereskedelmi mérleg többletet fölhalmazó országok és a deficittel küzdködő országok között. Ez itt a fő probléma, és ez pedig a nem jól kialakított valuta uniós szabályokra vezethető vissza. Erről kell vitázni, ezt kell tematizálni, és a bizottság számára és ez, ezt a témát kellene prioritásosan kezelni annak érdekében, hogy az egész közös térségben növekedést lehessen elérni. Tehát ez a kérdés, amúgy foglalkoznak-e ezzel a két témával, tehát a túlzott kereskedelmi mérleg többlet témájával. Köszönöm, Dominik Márten. Is not here. Nincs itt, nincs itt ő, hát akkor... Don't see Mr. Martin here. Uh, we proceed to uh, the uh, commissioners, starting with the uh, vice president. Hát akkor a biztosoknak adom meg a szót. Először Dombrovskis biztosé parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt parlamenti képviselők. Egy sor kérdést intéztek hozzám, a Spanyolországra vonatkozó országspecifikus ajánlásokra kérdeztek rá. Az egyes számú országspecifikus ajánlásban szólunk a közbeszerzési keret megerősítéséről általánosságban. Voltak éppen Spanyolország számára azt javasoljuk, hogy egy országos közbeszerzési rendszert dolgozzanak ki minden adminisztratív szintre kiterjedően. Ilyeténképpen tehát a kérdés, melyet a képviselő felvetett, szerepel az ajánlások között. Aztán a német kereskedelmi többlet kérdéséről. Jeleztük már, hogy ez a referenciértéket növeli, és ezért Németországra kiterjed a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás, de ugyanakkor nem látjuk annak a trendjét, hogy ez a többlet növekedne, folyófizetési mérleg többlet növekedne, és egészséges a fizetések növekedésének tendenciája Németországban ilyen módon, tehát a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás nem akarjuk eszkalálni a szélsőséges egyensúlytalanság eljárás irányába nem akarunk erre tovább lépni, nincs erre okunk. Aztán az eurozóna költségvetési kapacitásáról is feltettek egy kérdést. Hát itt az EMU vita anyagát kellene anticipálnom, amelyet holnap mutatunk be, tehát bocsássak meg, de nem bonyolódhatok ezekben a részletekben. Minden esetre ezt a koncepciót a figyelve dolgozzuk ki a anyugunkat, kitérve az öt elnök jelentésére is feltérképezve az eurozóna területén lévő opciókat és lehetőségeket a fiskális stabilizációs a növekedés tekintetében. De kérem, legyenek türelemmel, hiszen holnap mutatjuk be a bizottság vita anyagát. Azután Ausztriára is vonatkozott egy kérdés, a korkedvezményes nyugdíjakról beszélt asszony. Nos, az Ausztriára vonatkozó egyik javaslata a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságáról szól, és arról is, hogy az elterjedt korkedvezményes nyugdíjazás jelenségével foglalkozzanak, mint a kérdés megoldásáról beszélünk itt. Aztán a nők munka erőpiaci szerepéről, a migrációs háttérre rendelkező munkavállalók kérdéséről is beszélünk, de korkedvezmény és nyugdíjak kérdését még egyszer mondom, a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának optikájából szemlőjük. Tyson asszony. Uh, Köszönöm. Nincsen hozzám intézett konkrét kérdés. Tehát a szociális szempontokról már szó volt, és most akkor Moszkoviszi úrnak adom át a szót. Három kiegészítő válaszom lenne, az egyik Görögország, Görögországgal kapcsolatos. Szerettem volna, el, szeretném elmondani, hogy miért nem tettük meg Görögország esetében azt, amit ugyan a körülmények lehetővé tettük, de aztán mégis úgy tettük. Nos, 2000 16-ban a 3%-os deficit limit alatt voltak, elnézést, de nem emlékszem pontosan. Egyébként 4.2% volt a többlet. Ez azt jelenti, hogy 7, egész, több, több mint 700, 7%-ot teljesítettek, ez azt jelenti, hogy meghaladták azt, amit mi előírtunk, és az elemzésünk alapján mindez a, ez a trend ez folytatódni fog jövőre is, ez jó. A második program lezárásával kapcsolatban. Nos, a fiskális irányt folytatni kell Görögországban, és az euró csoport ülésén, július 15-én ezt meg fogjuk beszélni. Az elmúlt ülésen már nagyon komoly előrelépés történt, ezt de sajnos nem tudtuk lezárni Remélem június 15-én ez megtörténik. A bizottság, mint mindig, most is mindent megtesz azért, hogy az honest broker szerepét el tudja látni. Én azt a tanácsot adnám a görög hatóságoknak, hogy viseljék a felelősséget, hogy az előírt tevékenységet hagyják végre. Jó úton haladunk, de bizonyos igényeket ki kell elégíteni, hogy az adóság problémát megoldjuk. Remélem ez, ezt jól meg fogjuk, ezt jól fogjuk tudni teljesíteni az elkövetkezendő hetekben. A bizottság tehát megvárja, megvárja ennek a vitának a végét, ami a DDP eljárás lezárását illeti Görögország esetében, hát ennek akkor van értelme, hogyha lezárjuk a tárgyalást, és reméljük, hamarosan eljutunk ide. Aztán Ausztria. 2013-ban Ausztriában Ausztria esetében elmondható az, hogy a, a kiadások mértéke még mindig alacsonyabb, mint amit előírtunk, ami a nyugdíjakat, nyugdíj, a korkedvezményes nyug, ellátást, a, nyug, a korkedvezményes nyugdíjat illeti, tavaly Ausztriában reformot hajtottak végre, még mindig nagyon nagyok a nyugdíj költségek, és nincs egyértelmű stratégia, hogy ezt hogyan kívánják megoldani, hogyan kívánják a ö, nyugdíj rendszert stabilizálni. A bizottság úgy gondolja, hogy hogy elképzelhető, hogy ezzel a reformrendszerrel normalizálni lehet a helyzetet, nem térnék vissza arra, amit már elmondtam az elején, tehát a kereslet hiánya, de a beruházással kapcsolatos gondolatokat hangsúlyoznám, illetve a fiskális kapacitás, fiskális kapacitás szükségletét. Természetesen már jó drágiék jó irányba haladnak, Én valójában már négy éve ezt javaslom. Egy dolgot azért kiemelnék, ami Németország és Hollandia esetében fontos, ez pedig a béremelkedés. Természetesen a tagállamok bérpolitikáját eh, nem mi döntjük el, de javaslatokkal érhetünk. úgyhogy ez mindenképpen releváns kérdés. Köszönöm szépen! Most a spontán hozzászólások következnek. Bulman úr az első. Thanks uh, very much, uh, Chair. I have... Köszönöm szépen, elnök. To Mr. Dombrovskis, because Mr. Dombrovskis úrhoz lenne egy kérdése. Tehát teljes mértékben értem, hogy minnyájan, mind a hármuk azt szorgalmazzák, hogy jobb, több konvergencia legyen az Európai Unióban. Támogatom, hiszen mindenképpen javítani kell a gazdasági helyzetet, és mi is önökkel vagyunk ezen az úton, de még mindig vannak országspecifikus problémák. Vannak olyan országok, ahol több a mozgástér, van, ahol kevesebb kollégák rákérdeztek, hogy mi a helyzet azokról az országokkal, ahol többlet van. Tehát itt konkrétan egy ország esetében mekkora lehet a többlet? A bizottság nem válaszolta meg konkrétan ezt a kérdést, azt mondta, hogy hát igen, növekedés van, többlet van, de szeretnék visszatérni erre. Hiszen mégiscsak egy párbeszédről van szó. Párbeszédet folytatunk, egymással egy gyümölcsöző párbeszédet, és a tagállamokkal is párbeszéd folyik. Hát mit mondanak? Hogyha Hollandiáról, Németországról beszélünk, akkor ők mit mondanak, hogyha oda mennek? Tehát mondják azt, hogy éljenek a mozgásterükkel, hogy jobb konvergenciát teremtsünk. Hogyan reagálnak? Tehát mi, parlamenti képviselők szeretnénk tudni, hogy hogyan reagálnak a többlet országok az önök felvetéseire. Hiszen a Sixpack esetében is nagyon lényeges volt, hogy tudjuk, hogy ezeknek a dolgoknak két oldala van. Köszönöm. Szilva Pereire. Köszönöm. Elnök úr. Moszkoviszi biztoshoz intéznék egy kérdést. Portugália olyan helyzetben van, kiváló hírt hallottunk, hogy már nem tartózkodik a túlzott deficit eljárás alatt. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog. De az a tény, hogy a gazdasági helyzet már jelentősen lavult, ahhoz vezetett, hogy a munkaerőpiac helyzete is javult. A pénzügyi helyzet is stabilizálódott, és hogyha ezeket a pozitív tendenciákat figyelembe veszük, akkor szeretném tudni, hogy jó osztályzatot kapunk-e Portugália rétingjére, besorolására is. A második kérdésem pedig az, hogy lesz-e egy európai nyomon kísérés, hogy Portugália és más országok a rossz hitelek problémáját, a mérges hitelek problémáját megoldják-e? Tehát, hogy kapunk-e ehhez európai támogatást? Köszönöm. Schulz képviselő? Nincs, nem? Nincs kérdés? Nincs. Morán Sárki asszony? Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a biztosoknak, hogy ellátogattak ide. Úgy látszik, a különböző folyamatok javulnak, de azért még eléggé sérülékeny a helyzet. Nos, a szegénység ellen úgy lehet megfelelően harcolni, hogyha az emberek munkához jutnak. A humán tőkét kell mindenképpen fejleszteni. Az a tíz foglalkozás, aminek a legtöbb eh, munkavállal, a legtöbb munkavállaló tartozik jelenleg, tíz éve még nem léteztek. Ez azt jelenti, hogy eh, azok a karrierek, azok a képzések, amelyeket általában diplomával szoktunk honorálni, nem igazán felelnek meg a jelenlegi munkaerőpiacnak. Mindenképpen segíteni kell az olyan típusú képzéseket, ahol a kompetenciák fejleszthetők, és az összes tagállamban meg kell ezt tenni. Nagyon gyorsan, nagyon célzoltan föl kell lépni, különben megint növekedni fog a munkanélküliség iránt. Tehát átruházható, fejleszthető kompetenciákra van szükség. Második dolog. Vannak-e mutatóik, adataik az Európán, az Európából irányul, elirányuló agyelszívásra, tehát a, ahol versenyképesek, régi, versenyképesebb régiókba ö, mennek el az európaiak, az innováció, a kutatásfejlesztés nagyon fontos, de hogy a, az európai agyakat megtartsuk itt helyben, az is nagyon fontos. Harmadik dolog, ösztönözni kell a mobilitást az Európai Unión belül, és azt hiszem, hogy erre az ajánlásra is oda kéne figyelni, és meg kell tudni fogalmazni ezt is a tagállamok körében, a 27 tagállam között, hiszen a mobilitást, és garantálja azt, hogy kevesebb legyen, vagy kisebb legyen a munkanélküliség. Köszönöm szépen, Mavrides kolléga. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Ami nekem tetszett, az a kollégák megjegyzése volt, de erről nem akartam most mindenképpen beszélni. A mobilitásról volt szó. De az agyelszíves egy teljesen más dolog. És mi, a déli országok, Portugália, Ciprus, Olaszország, nagyon sokat szenvedünk ettől. Hiszen eh, a legjobb szakértők elhagyják az országunkat, és az Európai Unió egyéb országaiba vándorolnak. De most egy eh, általános kérdést tennék fel. Tehát hogyan néz ki a következő? Tehát néhány hónapja itt az Ekon szakbizottságban volt egy vita az euró csoport vezetőjével, és most a következő kérdésem lenne a biztosokhoz. Igazából nem változott azóta semmi. De akkor korrigáló intézkedésekről volt szó azon országok számára, amelyeknél egy túlzott destabilizáció jelentkezett. Most meg eh, igazából erről nem hallunk. Nem aggódnak emiatt? Tyson asszony? Tehát a szociális alapok tekintetében megemlíthetjük, hogy 21 százalékot irányoznak elő Ciprusnak. Hogy eh, a fogyatékossággal élők helyzetét javítsák. Ez egy nagyon jó dolog. De még egy megjegyzésem lenne ehhez. Mi van a szellemi fogyatékossággal élő családokkal? Tehát, hogyha elérik a gyerekek a 21 éves kort, akkor a szülők sehova sem vihetik már a gyerekeiket. És ezek a gyerekek pedig elkerülnek egy pszichiátriára, vagy egy öregek otthonába. Ehhez van valamilyen hozzáfűzni valója? Stephens asszony nincs itt, akkor Annemans képviselő. Köszönöm. Tejszen asszonytól szeretném megkérdezni. Belgium nem igazán jó eredményeket produkált a jelentés tekintetében, tehát főleg azok nincsenek oda a jelentés tartalmáért, akiket érint a dolog. Tehát a túlzott deficit eljárás, gondolok, tehát 106 százalék a déli országok átlag eladósodása. És ezen kívül 1,7 milliárdra lenne még szükség, hiszen az árak nagyon magasak, a kiöregedett atomerőművek még mindig működnek, ezen kívül igazából a OECD országok legmagasabb adói itt vannak. Tehát 2014-ben a belga pártoknak nyilvánvalóvá vált, hogy meg kell reformálni az államot. Ez különben jellemző Belgiumra, hogy állandóan rájönnek, hogy meg kell reformálni az államot. És mindenki ezt a véleményt képviselte. A bizottság részéről jó ajánlás lett volna egy ilyen, de a bizottság nem utalt erre a politikailag érzékeny témára. További kérdések? Igen, Ruohanen képviselőasszony. Köszönöm. Elnökasszony, Finnország nagyon sokáig egy minta tanuló volt a növekedés tekintetében, az oktatás tekintetében, azonban a finn gazdaságban már eléggé nulla szinten van a növekedés. A munkanélküliség viszont növekedett. Az oktatásunk, a kutatásfejlesztésünk, az infrastruktúránk még mindig példaértékű. De szerintem ez hiba, hiszen nincs értelme azt mondani, hogy ez jó, amíg Svédország sokkal gyorsabban felépült, a válságból, és jelentős növekedés produkált. Igazából Svédországgal kapcsolatban az a különbség, hogy Svédország nem euróország. És nem gondolják, hogy az euró a problémák hátterében az igazi probléma okozó? Köszönöm. Köszönöm. A kérdéseket először Dombrovskis úr válaszolja meg, tehát önné a szó. Köszönöm szépen. Uh, to come uh, back uh, to this. Köszönöm a lehetőséget. A német többlet kérdésével már a harmadik ízben találkozunk. Én azzal nem értek egyet, hogy a bizottság nem tesz semmit. Pontosan ezért döntött úgy a bizottság, hogy makrogazdasági egyenlőtlenségi eljárást kezdeményez, Németországgal kapcsolatban, tehát monitorozásra kerül sor, és azt látjuk, hogy itt egyenlőtlenségek vannak, de nem túlzott mértékben. Aztán meghallgatjuk a német és a holland érveket ezzel kapcsolatban. Úgy látjuk, hogy megvan a hajlandóság, hogy az állami beruházások esetében növekedést eszközöljenek ki. Németország esetében számos kezdeményezést tapasztalhattunk már. Aztán a módszertannal kapcsolatban is vannak érvek, Németországból például más EU-s vagy eurót használó országok töbletét, illetve a harmadik országok töbletét is föl kell mérni, hogyha Németországból kevesebb export indulna a harmadik országokba, az elvileg segítene a dolgon, de bár matematikailag ez kiegyenlítődne, aztán Hollandia esetében a Rotterdami kikötő szerepét kell kiemelni. Ezzel érvelnek a holland hatóságok, tehát ott a úgynevezett re-export jelentőségét kéne megjegyezni, de úgy látjuk, hogy a beruházást mind a két ország szeretné állami szinten megnövelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tyson asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Beruházások a humán tőkében, illetve hogyan lehet a humán tőkét fejleszteni. Természetesen itt többet kell tennünk, és ez egy rendkívül fontos kérdés. Morán Chartier asszony ezt kiválóan kifejtette. A szo- szociális jogok első számú pillérébe került ez. Ha megnézi az ember a statisztikát, megnézi, hogy hol van szegénység, hol vannak a munkanélküliek, akkor ezeknek a személyeknek a képzettségi szintje természetesen nagyon fontos, ha megnézzük a versenyképességet, az iparunk versenyképességet, nekik olyan emberekre van szükség, az iparnak olyan emberekre van szüksége, akik tehetségesek, akik ki is tudják használni a lehetőségeiket a munkaerőpiacon, és segíthetnek abban, hogy a társadalmat fejlesszük. Úgyhogy ez mindenképpen rendkívül fontos. A bizottság számára prioritásként kezeljük el ezt. A Skills Agenda-t néhány hónappal ezelőtt indítottuk el, pontosan ezért, de meg kell vizsgálni azt is, hogy hogyan lehet a humántőkét úgy fejleszteni, hogy ne csak a szabályozott foglalkozásokra gondoljunk, meg kell nézni azt is, hogy a tananyag megfelelően, illetve hogyan lehet jobban elismerni az informális tanulás eredményét. Agyelszívás. Ez valóban gondot jelent. Európától, Európán kívülre irányolnak a tehetséges emberek, de Európán belül is van egyfajta ilyen mozgás, ez még nagyobb dimenzióban. Tudom, tudjuk, hogy ez néhány tagállamban különösen súlyos problémát jelent. Tehát tudatában vagyunk ennek a problémának, és az ki az agenda, amiről az imént beszéltem, egy tanulmányt, vagy ennek a keretén belül egy tanulmányt is készítettünk, arról szó lesz, hogy hogyan lehet a brain drain-t megakadályozni, milyen bevált gyakorlatok vannak, hogyan lehet megtartani a munkaerő piacon, majdnem azt mondanám, hogy az agypiacon, tehát hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Az EU a tagállamokhoz hasonlóan a fogyatékkal élő személyek alapjogairól szóló ENSZ aláírtuk, és a cél az, hogy ne intézményes keretek között foglalkozzunk és segítsünk a fogyatékkal élőket, tehát a cél az, hogy ne különböző intézményekbe kerüljenek ezek az emberek, hanem családok, körében éljenek. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Moszkovici úr következik, parancsoljon. Euh, Csak egy kérdést kaptam, erre röviden válaszolok. Euh, <coughs> Portugáliáról van szó. A túlzott deficit eljárás lezárása azt jelenti, hogy Portugália komoly erőfeszítéseket tett, jól teljesített, ennek ezt üdvözölni kell. Valójában nem 3% alatt, hanem 2% alatt kéne maradni. Tehát mondom, elismerése ez a portugál erőfeszítéseknek. Nem a bizottság egyeztet a különböző hitelminősítő intézményekkel, nem ők nem mi döntünk arról, hogy milyen minősítést kap Portugália hitelminősítő intézményektől. Itt is, illetve a portugál sajtóban is lehet olvasni arról, hogy amikor javul a gazdasági teljesítmény, amikor az államháztartás jobb állapotban van, azért még van itt egy adóság probléma, amit nem kéne elhanyagolni. Tehát ilyen esetben nem illogikus hogy ha a hitel minősítők azt mondják, hogy már nem, ugyanazzal a szemüveggel kell figyelni a portugál adóságot, mint a múltban. Nem csak a hitelminősítő intézményekről van szó, illetve nem csak nem vagyunk mi velük közvetlen kapcsolatban, de szerintem egyértelmű, hogy mindenképpen pozitívan kell gondolkodni arról, ami Portugáliában történik. És ez mindenképpen jót tesz a Portugáliába vetett bizalomnak. finország Svédország témája mindenki eldöntheti, hogy európárti vagy euróellenes. A finn gazdaság nem áll rosszul, a struktúrális reformok esetében rugalmasságot hagytunk jóvá, mert úgy láttuk, hogy úgy láttuk, hogy a kormány szándékai és tervei erre megfelelő okot szolgáltatnak. De hát ön Svédországgal hasonlított össze Finnországot, nem arról van szó szerintem, hogy ki van az vezetne belül vagy kívül, de testre szabottan foglalkozunk a tagállamokkal, minden tagállam megpróbálja a saját értékeit kidomborítani. Itt említettem Finnország mellett kiállunk, mint ahogy mindegyik európai ország mellett mindenkit bátorítunk arra, hogy hagyja végre a pozitív és szükséges reformokat, természetesen mindenki a saját specifikumai közepette. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, biztos úr, és köszönöm minnyájuknak az okos és egyben kemény kérdéseket. Köszönöm a biztosoknak, hogy állták a sarat, és valóban keresték a válasz lehetőségét. Folytatjuk ezt a közös munkát azért, hogy a megfelelő lépéseket megtehetjük, megtessük. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést.